Tisztelt kollégák, a szavazatmagyarázatok következnek. Kérem, hogy mindenki foglalja a helyet. Már vártunk egy kicsit, hogy csendben elhagyják a termet azok, akik nem kívánnak részt venni a szavazatmagyarázaton. Kérek mindenkit, hogy a beszélgetéseket a termen kívül folytassák a tisztelt kollégák, és akkor kezdjünk is hozzá Szavazatmagyarázatok következnek először a Fernándes jelentés, illetve Bulman jelentés, az Európai Stratégiai Beruházási Alap megvalósítása. Öten kértek szót. Nekovúrral kezdjük. Megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap most már két éve működik, de még mindig azt látjuk, hogy nagyon nagy a megosztottság kelet-nyugat szempontjából. 2016. júliusában a 15-öknek nyújtott támogatást tette ki az alapműködésének 91%-át, tehát a többi tagállam nagyon kevés pénzhez jutott. Az Európai Beruházási Bank az Európai Uniós garanciákat arra használja fel, hogy olyan projekteket használ, valósítanak meg, amelyek nem biztos, hogy megfelelnek a kritériumoknak a projektek kiválasztásának tekintetében. Most már évek óta azt hallhatjuk a GERB pártól, Bulgáriából, hogy ezen az alapon keresztül sikerül majd jobb összeköttetéseket kialakítani, de ezek egyelőre csak szavak maradtak. Jó lenne, hogyha nem PR kampányokra használnánk ezt föl. Köszönöm. interessante Köszönöm szépen, kedves kollégák. Damátó asszony, egy percben. Kérem. Köszönöm szépen azt hallhattuk, hogy nagyon jó ez a bor, de azt hiszem, hogy ezekből a szavakból inkább csak lerészegethetünk. Az FSI kapcsán nem volt semmilyen független értékelés, és gyakorlatilag bevettük ezt az egész történetet, hogy a KKV-kat támogatjuk, munkahelyeket teremtünk, és a növekedést támogatjuk. Igaziból nincsenek multiplikátor hatásról információk, sem pedig arról, hogy hány munkahelyet sikerült megvalósítanunk. Az egész olyan ködös, és a számokat sosem kaptuk meg. Még a számvevőszék is azt mondta világosan, hogy az EFSI hatása azért eléggé korlátozott. Nem csak arról van szó, hogy támogatjuk például a földgáz és kőolaj alapú projekteket, nagyon keveset teszünk az energia önellátás megvalósulása, illetve a fenntartható energiatermelés érdekében. Az EFSI azt hiszem inkább a bankokat és a pénzügyi közvetítőket támogatja, de mégiscsak egy olyan időzített bomba, amely előbb vagy utóbb felrobban, ezért mi nem szavaztuk meg. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, eh, amit mondott eh, a borról. Következő felszólaló, Hanan képviselő. Mennyi időt fogunk eh, erre vesztegetni, hogy mindig csak a pénz átutalásokról beszélünk, és nem arról beszélünk, hogy milyen hatása lehet mindennek akár emberekre, akár arra, hogy hogyan tudjanak megélni az emberek, vagy pedig akár egész népekre, akik megpróbálnak mindent a határaikon kívülről várni. Különös szóhasználataink is vannak ezzel kapcsolatban. Például mindig azt mondjuk, hogy valaki, aki a saját, illetve hogy más pénzét akarja, az nagyra vágyó, miközben, hogyha a sajátját használja, akkor nem az de azért egy dologra felhívnám a figyelmüket. Legyünk óvatosak, hogyha olyan politikusokat szavazunk meg, akik másnak a pénzét ígérgetik, akkor aztán utána ne csodálkozzunk azon, hogyha elveszik az ő a mi pénzünket, és valaki másnak adják oda, vagy legalábbis a saját zsebükre dolgoznak. Köszönöm szépen, Hánán úr. Következő felszólaló. Andrész Mamikins úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap leginkább olyan országokat támogat, ahol már eleve nincsenek olyan nagy problémák. Tehát itt a földrajzi megosztottság jelent problémát, és ráadásul az első kohéziós pozitív jelzések érkeznek Lettországból minden esetre állandóan csökken az a mm, társadalmi réteg, aki munkaképes. Nagyon szépeket hallhatunk erről az alapról, de mégis azt látjuk, hogy Lettországban ez igaziból nem jelentett semmiféle előrelépést. Itt a, demo, a diszkriminációt kell csökkenteni, és technikai segítségnyújtást kellene adni azoknak az országoknak, akik keveset tudtak profitálni ebből az alapból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Zabrovska asszony. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, én azt gondolom, hogy támogatom ezt a jelentést, tehát az EFSI jelentést. Egy olyan útról van szó, amely hozzá tud járulni ahhoz, hogy a beruházásokat támogatni tudjuk, olyan projektek, amelyek a prosperitást és a munkahelyteremtést szolgálják. Ez egy nagyon pozitív javaslatokat tartalmazó jelentés volt annak érdekében, hogy ez az új eszköz tovább tudja növelni az emberek bizalmát, és a kontextustól függetlenül, illetve a beruházások serkentése érdekében hat. Természetesen meg kell nézni azt is, hogy a privát tőkét hogyan tudjuk bevonni ebbe a folyamatba. Köszönöm szépen. Most pedig következik Nikola Dánti jelentése. Nézzük a szavazatmagyarázatokat

Köszönöm. Következő felszólaló, Mamikins úr. Thank you. The collaborative... Köszönöm szépen a közösségi gazdaság uh, új lehetőségeket teremt a társadalom számára, és hozzájárulhat uh, a munkahelyteremtéshez és a gazdasági növekedés fellendítéséhez. De a legnagyobb uh, kihívás az az, hogy definiáljuk, mit is jelent az, hogy közösségi gazdaság. Itt fontos kérdésekről van szó, például a fogyasztóvédelem, adószabályok és sok minden mást is említhetnénk még. Ezen keresztül rugalmas megoldások születnek, és az emberek gazdaságilag aktívabbak lehetnek, ott és azokon a területeken, ahol a hagyományos munkahelyteremtés nem működik. De ugyanakkor oda kell figyelnünk, mert ezek a technológiák, platformok leginkább arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet megkerülni a szabályokat, adószabályokat, és másokat is arra bírnak rá, hogy megtegyék ugyanezt. Vagyis figyeljünk oda arra, hogy milyen előre nem látható buktatókat rejthet a közösségi gazdaság. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő felszólalónk. Zaborska asszony. My mistake. Elnézést kérek, elnézést kérek, senki sem tökéletes. Hibát követtem el. Lucy Anderson következik. Köszönöm szépen. A közösségi gazdálkodás, gazdaság például az utazás területén nagyon sokat segített az emberek munkahelyek teremtésé szempontjából is. De ugyanakkor nem szabad, hogy kihasználják azokat, akik ezen a területen dolgoznak. Ez az új üzleti modell szempontjából fontos lenne az adózási kérdéseket tisztázni, és más közpolitikai prioritásokat is tisztázni. Tehát szabályokra van szükség, megfelelőképpen kell a közösségi gazdaságot kezelni, és ezeket az aggályokat megtaláltam a szövegben, ezért örömmel szavaztam igennel. Köszönöm szépen, Anderson asszony. Elnézést kérek még egyszer, hogy kihagytam. Záborszka asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A közösségi gazdaságról szóló jelentést megszavaztam, noha eleinte egy kicsit voltak azért ellentétes gondolataim, mert úgy tűnt, mintha nem lenne különbség a közösségi gazdaság és a piacgazdaság között. De nagyon örülök annak, hogy az ilyen típusú saját kezdeményezésű jelentések kapcsán megtanulhatok egy csomó mindent, új ismereteket szerezhetek, és új szempontok alapján tekinthetünk az együttműködésre, a munkamegosztásra és más területekre, a kereskedelem és a szolgáltatások területén is. Természetesen nagyon sok időre van még szükség ahhoz, hogy valóban európai szinten tudjunk jogot alkotni a közösségi gazdasággal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Záborszka asszony! Most pedig Henna Virkulen és Philip Juvin jelentése következik az online platformok és a digitális egységes piac témájában. Az első felszólaló Nekov lesz. Szóval Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy az Európai Unió digitális piaca mennyire a felaprózódott, ettől globális szinten nem versenyképes. Ráadásul a jogbiztonság sem garantált ami a kis és középvállalkozások számára külön fejtörést és nehézséget jelent, pedig ők adják az európai gazdaság gerincét, segítenünk kellene nekik és rajtuk, ezért felszólítom az Európai Bizottságot arra, hogy az online platformok növekedését mozdítsa elő, hiszen ez nagyon sokat segítene a kis és középvállalkozásoknak abban, hogy a globális piacra eljussanak. Az online

és üdvözlöm a kemény munkájukat az a jelentéstevőknek. Meg kell erősíteni az online platformot, illetve a digitális egységes piacot az Európai Unióban. Üdvözlöm az innovatív lehetőségeket, illetve azt, hogy szembenézzünk a kívásokkal. A jelentés értékeli az Európa digitális átalakulását, megnézi, hogy a közösségi gazdasággal hogyan léphetünk előrébb illetve hogyan használjuk az platformokat. Nem igazán látjuk, hogy hogyan lehet reagálni ezekre a kihívásokra, illetve hogyan tartsuk fönn a piacaink versenyképességét. Az ITRE Bizottság hozzájárulását üdvözlöm ehhez a jelentéshez, és várom azt, hogy a KKV-k és a, az állampolgárok valóban előnyt húzanak a digitális egységes piacból. Köszönöm szépen. Uh, Mr. Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úr. A következő um, szavazatmagyarázat a jemeni helyzetre vonatkozik. Menikens képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A jemeni konfliktus benne van a, az európai médiában, illetve hiányzik az európai médiából, és ez a szelektív vakságra utal, nem figyelünk oda a, erre a problémára az európai társadalomban, csak akkor léteznek hírek, hogyha ezt a közösségi médiában viszont látjuk, vagy képekben, különben a probléma nem jut el hozzánk. Ennek eredményeképpen a politikusok szabadon tétlenkedhetnek. Az európai politikusok nem őszinték a jemeni helyzet kapcsán, és a politikai elit csendben van azért, mert érdekeltek a fegyverkereskedelemben, a pénznek nincs szaga. Mi európaiak felelősek vagyunk a konfliktus áldozataiért, hiszen az, a fegyverkereskedelem segítségével ezt a konfliktus föntartjuk, Általában kritikával illetjük a, illetünk más országokat itt, de magunk, magunkkal szemben nem vagyunk kritikusak, ezért támogattam az állásfoglalásra vonatkozó módosítókat. Uh, thank you, Mr. Mamikins. Köszönöm szépen, Mamikins úr. Lépjünk tovább. A politikai pártok és alapítványok finanszírozása következik.

a néppárt nemében egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr. Az Európai Parlament vonatkozó e, állásfoglalását szavazatommal támogattam. Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert úgy gondolom, hogy nagyobb fokú átláthatóságra van szükség. Demokráciában demokratákra van szükség, szabad, illetve szabad és felelős állampolgárokra. Hiba lenne folytatni a jelenlegi rendszert, ami az Európa ellenes erők helyzetét annyira megkönnyíti. Ezért szólítjuk fel az Európai Bizottságot arra, hogy a jelenlegi rendelet eh, átdolgozását kezdeményezze. Különösen támogatom az átláthatóság eh, növelését, ami a, a pártfinanszírozást eh, illeti, és amely korlátozza azon képviselők számát, akik ebben is vehetnek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Két utolsó hozzászólón következik, mindketten szlovákok, elsőként Zaborszka asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! azt kéri az Európai Bizottságtól a parlamentünk, hogy dolgozza át azokat a szabályokat, amelyek az európai politikai pártok és alapítványok jogállását és finanszírozását szabályozza. De a kisebb politikai pártok félelmét is megértem, mert számukra a javasolt változtatások nagyon komoly következményekkel járhatnak. Ezért arra kérem az Európai Bizottságot, hogy megfelelő körültekintéssel lásson neki a munkának. Fontos, hogy az Európai Parlament a szabályok eldolgozásában részt vállaljon. Nem kell megvárni a szöveg végső formáját, amit már nem tudunk majd esetleg módosítani. A szabályokat változtatni kell még hozzá úgy, hogy a kis pártok is működőképesek maradjanak. Köszönjük szépen, végül, de nem utolsó sorban az egyszer frakció részéről Skripek úrnak adok szót, kérem egy percbe próbálja összefoglalni a mondanát. Köszönöm szépen, elnök úr, minden néhány évben prób próbál, meg újra és újra megpróbáljuk az európai politikai pártokra vonatkozó szabályokat e, átdolgozni. Szerintem ez nem jó a jogbiztonság és a politikai stabilitás szempontjából. Hány pár, képviselőből jöhet létre egy párt, ezen képviselők számán is változtatni próbálunk. Szerintem ez nem lenne jó az az új megoldás. A brüsszeli buborék részének kell lenni ahhoz, hogy valaki a buborék részévé váljon. Ez teljes belső ön ellentmondás. Arról nem is beszélve, hogy az igazi alulról jövő kezdeményezéseket így megátoljuk, pedig pont erre lenne szükség az Európai Uniónak. Nem minden új és kis pártunió ellenes. A szélső jobbot nem tudjuk így megállítani, ugyanakkor nagyon antidemokratikus lenne ez a szabályzat, hiszen szinte el lehetetlenítené az új pártok létrejöttét. Nem ezt az üzenetet kell küldeni az európai polgárok felé. Köszönjük, köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársam, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a fontos eh, vitához. A Köszönöm a képviselő társaknak, hogy végig maradtak. Köszönöm a tolmácsok munkáját is, illetve a munkánkat segítőknek. Nagy örömömre szolgált és megtiszteltetés volt, hogy én ennek ölhettem itt a Három órakor folytatjuk az ülésünket, addig az ülést felfüggesztem mindenkinek jó étvágyat az ebédhez.